right now it's, it's better just to have the discussion. Good morning, everybody. Uh, Jó reggelt kívánok! Hogy miért nem 10 óra 15-kor kezdünk pontosan, fundamentális skandinávként ez nekem nehezemre esik nem pontosan kezdeni, de Tudjuk, hogy a foglalkoztatási bizottságban vannak még kollégáink, és 10.30-ig tartott az ülés. Tehát lehet, hogy még eh, egy kicsit várunk, mielőtt ideérnek szavazásra, de elkezdjük a mai napi rendünket. És most átváltok svédre. That's my democratic right. <laughs> Demokratikus jogom. Oké, då fortsätter vi. Akkor folytatjuk. Egy közös megbeszélésünk van a Jurival, és akkor a napirend kettes pontját el is fogadjuk. A hetes pont pedig itt a gender mainstreaminggel foglalkozik, és az Econnal együtt tartjuk meg, hogyha elfogadjuk a javaslatot, akkor áttérünk az elnök közleményeire, hogyha így a napirendet elfogadtuk, és akkor svédül folytatom. Nincsen megjegyzésem. Akkor átmegyünk tovább. A koordinátori ülés jegyzőkönyve elfogadását valaki ellenzi, ha nem, akkor elfogadjuk a jegyzőkönyvet. Az ötös pontra áttérve, ez egy delegációs utazás Törökországba, és Bauer asszonynak adom át majd a szót, de szavaz az empleben, tehát akkor Boszkurt asszonynak adom át a szót. Parancsolj! I wasn't aware that I was going to speak. <laughs> Sorry. Uh, so... Nem tudtam, hogy beszélhetek. Nem készültem igazán de amit elmondhatok, és el is mondtam már, ugyanaz, amit a legutóbbi ülésünkön elmondtam a jelentés kapcsán. Nagyon gyümölcsöző volt a találkozó, Bauer asszony elnökölt, többször találkoztunk miniszterekkel, minden szintű civil társadalmi képviselővel, nő, számos nővel, van egy különleges iroda Ankarában, amit nemrég hoztak létre elmúlt évben. Ez egy különleges iroda az ügyészek számára, ezek külön vizsgálják a nők elleni erőszak témáját. Egy sor fontos kezdeményezés született amit mi szeretnénk, és ami tükröződik a jelentésünkben is, amit majd szeretnénk megvitatni a következő pontban, egész országban legyenek ilyen irodák. Azt gondolom, ami a legfontosabb eredménye volt ennek a találkozónak, Törökország igyekszik, keményen dolgozik, van egy új miniszterük, amely családi és szociális ügyekért felelős, keményen dolgozik az illető hölgy, igyekszik eredményeket elérni, március 8-án egy törvényt fogadtak el a nőkkel szembeni erőszak elítélésére. Ez tehát egy olyan törvény, amely igyekszik jobban védeni a nőket. Már volt egy a nőket védő határozat parancs, de most jobban végre kell hajtani azt, amit eddig elfogadtak. Hogyha ténylegesen veszély merül fel a nőkkel szemben, férfiak részéről, akkor le is lehet tartóztatni az illető férfit, erőteljesebb segítséget nyújtanak a nőknek, tehát mindenképpen haladást látunk, javul a helyzet, újfajta helyzet alakul ki az oktatásban, és szóbeli módosítónk is lesz, hogy frissítsük a jelentésüket. Önök is tudják, hogy októberben szeretnénk el fogadni. És mert tudni kell, hogy a delegáció találkozó februárban fontos szerepet játszott. Egy kicsit régebbi a dolog, ezt frissíteni kell, nem szabad lemaradnunk. Ennyit szerettem volna elmondani, nem tudom, mit felejtettem el, úgy látszik semmit. Ennyit szerettem volna egy készülés nélkül elmondani. Azt hiszem, nagyon sikeres volt a találkozó, örültem, hogy ott lehettünk. Köszönöm szépen a beszámolót. Igazából. Bauer asszonynak adnám át legszívesebben a szót, de nincs itt. Esetleg valaki szeretne hozzászólni, más, itt Boszkurt asszony témájához a törökországi látogatásról senki sem akar többet mondani. Okay. The... Úgy látom, hogy senki sem kér szót. Ebben az esetben akkor ezt a pontot lezárjuk. Köszönjük Boszkrut asszonynak a beszámolót. És kezdjük a szavazást. És azt javaslom, hogy ne a török jelentéssel kezdjük, hanem a hetes pontról. Yes. Before we start with the votes, mivel elke, mielőtt elkezdjük a szavazást, lenne egy megjegyzésem, de nem függ össze a török látogatással. A 2020-as kilátások a nők számára. Most ez előtt vagy ez után? Tehát, hogyha ehhez tehetnék egy megjegyzés mielőtt erről szavazunk, és szeretnék szót kérni. Oké. Okay. Uh... Rendben. to make it more easy, I'm switching English now when we... Tehát a szavazást angolul fogom vezetni. Tehát a hetes, a férfiak és a nők egyenlő, vagy egyenlő munkert, egyenlő díjazás, török jelentés előtt. Értető volt? It's okay, we Yes. Okay, could we... Rendben van. Igen. Az Európ, először az Európai Statisztikai Programról szavazunk, 2017 ez egy tervezet. Kettes bekezdés, egyes módosító, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk Hármas módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. We're then moving back to the tehát akkor visszatérünk a török jelentésre és először Boszkurt asszonynak adom meg a szót, aztán Papadopoulou asszonynak. Holland... Németül beszélhet? Ja, hollandul beszélhetek, nincs a holland tolmácsolás. Um, then I speaking. Hát akkor angolul, ha nem tudok hollandul, akkor angolul fogok. Köszönöm szépen, elnök úr. A török jelentéssel foglalkozunk együttműködés alakult ki már hosszabb ideje. Nagyon jó volt az együttműködés a törökországi jelentés kapcsán az árnyék előadók és közöttem. Számos kompromisszumost hoztunk létre, hogy mert figyelembe kellett venni, hogy elég sok módosító született. Igyekeztünk egy olyan jelentést létrehozni, amely a jelenlegi helyzetet tükrözi, egyébként pedig a legutóbbi fejleményeket is figyelembe tudtuk venni, például a februári delegációt. Ez egy olyan jelentés. Úgy látom, beszélhet hollandul, ha van kedve. Hát akkor már folytatom angolul, ha már így van. <laughs> Mit Jó. Köszönöm, Sophie. előre tekintő a jelentés, kritikus pontjai is vannak, ahol problémákat tártunk fel, de kiegyensúlyozott is egyben alá húzzuk azokat a dolgokat, amelyek jól működnek. Ezzel a jelentéssel azt szeretnénk elérni, hogy Törökország jobban ügyeljen arra, hogy tényleges stratégiája legyen a jövőre nézve ezen a területen, és ezért azt gondolom a 2020, a 2020 egy olyan pont egy olyan stratégiai lehetőség, ami nagyon fontos egész Európában a nők jogai szempontjából a gender kérdésében. Vagyis azt gondolom, hogy nézzük meg Törökországban is ezt az határidőt, ezt az időpontot, a oktatásban időre van szükség, az erőszakkal szembeni fellépésben, ezért természetesen ezt is említi az új, említettem már az új törvény megszületett, meg kell nézni, és ami jobb lenne, hogyha jobban hangsúlyoznánk, az a teljes, abszolút zéró tolerancia a nőkkel szembeni erőszak területén a foglalkoztatása, a munkaerőpiac kérdését is meg kell nézni. Most 30%-nál tartok, de ambíciózusabbnak kéne lenni. Ezt tartalmazza a jelentés. És köszönöm még egyszer a kollégáknak a módosítókat. Ezért szavazhatunk. Köszönöm szépen, Boszkut asszony. Most pedig Papadopoulos asszony kap szót azt is szeretném eh, mondani most, hogy nem szeretnék egy nagy politikai vitát, ugyanis szavazunk, de akkor kérem, vegy át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem fogok politikai vitába eh, belemenni, de, de eh, nagyon fontos téma az, hogy Tehát nem egy politikai témáról van szó, nők jogairól beszélünk, és egy jó jelentést szeretnénk elérni, nevezetesen, hogy hogyan lehet bevonni a nőket jobban, hogyan lehet jobban bevonni őket a politikában. 129 módosítót kaptunk nagyon sok jó módosító, módosítót bevettünk, azonban úgy látom a szavazó listán, hogy számos olyan módosító van, amely mellett a jelet látjuk, Ugye itt olyan módosítókról van szó, amelyek arról szólnak, hogy hogyan lehet segíteni a nőkön, hogyan lehet fellépni az analfabetizmus ellen, hogyan lehet fellépni az erőszak ellen, hogyan lehet elérni, hogy a gyermekeket iskolába küldjék, tehát mind ezen módosítók mellett nem negatív, hanem pozitív jel kellene. Azt hiszem, hogy Boszkult asszony ezt figyelembe kellene, hogy vegye. Ugye vannak kompromisszumos módosító indítványok, amelyekben nem vett bele olyan módosítókat, amelyeket mi terjesztettünk be. Mert hogyha ezt megtette volna, akkor sokkal erőteljesebb és kiegyensúlyosabb lenne ez a jelentés. Végül pedig vannak szóveli módosítók is a pozitív agendával kapcsolatosan. Tudom, ismerem jól ezt a témát, a különböző fejezetek megnyitása és lezárása nem lett ismételten figyelembe véve. A különböző fejezetek megnyitása és lezárása a 27 tagállam konszenzusát kell, hogy megvalósítsa, de mindezt nem vették ismételten figyelembe. Ezek a kommentárjaim, és hát nagyon habozom, hogy megszavazom-e ezt a jelentést. Elsősorban a, az a módosítókkal kapcsolatosan, amelyek a 116, 117, 118, 119-es módosítókkal kapcsolatos. Én a lelkismeretem szerint fogok szavazni. Van, ahol mínusz mínuszt látunk a módosítók mellett, ahol plusz kellene az én politikai frakcióm véleménye szerint. Köszönöm, mondja az elnök. Amennyiben úgy gondolja valaki, hogy a kompromisszumos módosítók rosszak, és jobb módosítók vannak, terjesztettek be, akkor egész egyszerűen ezen módosítók ellen szavaz, amelyekkel nem ért egyet. Ezt meg lehet tenni, és ön természetesen, mint tag, úgy szavaz, ahogy akar. Nos, akkor elkezdjük a szavazást és akkor kezdeném a kettes kompromisszummal, kiszavaz mellette, emeljék fel a kezüket, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a 8-as, 13-as, 16-os, 31, 32, 109, 113-as okafogyottá válnak, és a 3-as kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodást elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 18, 19, 20, 17 és 21-esek okafogyottá válnak, és áttérünk a négyes kompromisszumra mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 22-es, 23-as, 24-es, 27-es és 100-as okafogyottá válnak. És a 25-ös módosítóra és a 26-osra szavazunk, mert meg megegyeznek mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 28-as visszavonták, 29-es következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellett, ellen tartózkodás, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 9-es, 33-as, 34-esek fogyottá válnak. Hatos kompromisszum következik mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 35, 40 és 69-es oka fogyottá válnak, és következik a hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 63-as és a 69-es okafogyottá válnak, mert elfogadtuk a 7-es kompromisszum. Következik a 37-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 39-es okafogyottá válik. 38-as visszavonták, és következik a 36-os módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ő azt kérik, hogy ellenőrizzük le, jó? Tehát a 36-os, elnézést megy az elnök, tehát a 36-os módosítót fogjuk leellenőrizni. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Tehát, mint elnök, akkor lezártam ugye a szavazást. Jó, tehát akkor megvan. Én is szavaztam. És áttérünk a 42-es módosítóra mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as visszavonták 44-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 45, 46, 47 okafogyottá válnak. Aztán egy szóbeli módosító. Yeah, yeah. If, is anybody... Ezzel kapcsolatosan van valakinek ellenvetése? Akkor szavazhatunk, ki szavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48-as módosító mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 10, 49, 51, 56, 54, 55, 57, 58-as és 60-as és az 59-es is okafogyottá válnak. Következik a 61-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-es visszavonták, 65-ös és nem, tehát a 65-ösre szavazzunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 66-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 67-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 68-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 70-est visszavonták, 10-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 72-73-as okafogyottá válik, 74-es visszavonták, következik a 76-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 78-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 5-ös, ki 79, 106, 107 rókafogyottá válnak, következik a 80-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 81 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 82-es visszavonták, komprom- 12-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 77, 85, 84 okafogyottá válik, 83-as visszavonták, következik a 13-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ez azt jelenti, 89, 86, 87, 88 és a 90-es okafogyottá válnak. Következik a szóbeli módosító. Van-e valakinek ellenvetése? Nincs, akkor szavazhatunk. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 91 mellett ellen tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt le kell ellenőrizni. 91-es módosítóra. Vote is open. And... Megnyitom a szavazást, és lezártam a szavazást. Nem működött elnézést a szavazógépen, nem? Yeah, and it doesn't matter because it's 17. Tehát végül is mindegy, mert 27-17 ellenében. Tehát elfogadtuk. Majd leellenőrizzük, és hozzáadjuk azon szavazatát. Ez azt jelenti, hogy a 92-es okafogyottá válik, 93-asra szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 94-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 95-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 96-os okafogyottá válik, 97-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 98-as okafogyottá válik, 14-es kompromisszum mellett ellen tartózkodást elfogadtuk, 3-4, 103-as okafogyottá válna, 99-es mellett ellen tartózkodást elfogadtuk, 101 mellett ellen tartózkodást elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 102-es fogyottá válik, 104 mellett ellen tartózkodást elfogadtuk, 105-ös mellett ellen tartózkodás, ezt le kell ellenőrizni. A 105-ös módosítóra megnyitom a szavazást. The vote is... Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 108 mellett ellen tartózkodás. Ezt is le kell ellenőrizni. A 108-asra megnyitom a szavazást. egy valaki hiányzik. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Nem láttam jól. 111-es mellett ellen tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt is elfogadtuk. Ellenőrizzük le. Igen, a 111-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. Igazuk volt. Tehát akkor a 110-esre szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 112-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 114 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, 115-ös mellett ellen tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, 115-ös le kell ellenőrizni, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. 116 mellett ellen tartózkodás. Ezt le kell ellenőriznünk elektronikusan. 116-os. Tehát 116-ról szavazunk. Elutasítottuk. Akkor a 117-est visszavonták, a 118-asra szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt elutasítottuk, ellenőrizzük le. Tehát elektronikusan szavazzunk a 118-asról. Van valami probléma? kérdezi az elnök. Tehát a 118-asra megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a szóbeli módosító okafogyottá válik, és átérünk a 119-es módosítóra mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Szóbeli módosító, van valakinek ellenvetése? Nincs, akkor szavazhatunk. Tehát kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egy másik szóbeli módosító, van-e ellenvetésük? Nincs, akkor szavazunk erre is. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 41, 52, 53, 64-es és 71-es okafogyottá válnak. És következik a 121-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 33-75-ös okafogyottá válnak, 120 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 122-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 123 mellett ellen tartózkodás. Ezt le kell ellenőrizni, tehát a 123, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 124, 125, 126 okafogyottá válnak, és következik a 127-es mellett ellen tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le, a 127-es módosítóra megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 128-as mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 129-es okafogyottá válik, kettes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodást elfogadtuk. A 7-es, 11-es, 15-ös, 14-es okafogyottá válna, következik a 6-os módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 12-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, egyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig következik a záró ö, szavazás, a, ö, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást, és hát világosan látjuk, ezt elfogadtuk. Nagyon szépen köszönjük a jelentéstevőnek. we? We then going to... Now I'm gonna... Most pedig áttérünk. Ismét Svédelben. Nyolcas ponttal folytatjuk, és pedig egy kicsit csöndesebben tudna itt mindenki viselkedni? természetesen annyit beszélnek, amennyit akarnak, de nem itt belül. Eh, Punkten otta. Tehát a nyolcas pont. A férfiak és nők egyenlő, vagy egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazás biztosító elv alkalmazása. Bauer asszony az előadó, és ő kap szót. Could you please be a little more... Egy kicsit csendesebben. Mrs. Bauer, you have... Bauer asszony, jönni a szó. Thank you, Chair. I would like to... Köszönöm, elnök úr. Szeretném köszönetemet kifejezni a kollégáknak, akik módosítókat terjesztettek elő. Természetesen a szöveget szeretnék ezzel javítani Természetesen egy sor ismétlés is megfegyelhető a 17, 19, 20, 23, 28, 29, 73, 76. Ezek ismétlések, még hogyha teljesen ugyanolyanok a módosítók is. Vannak bizonyos módosítók, eltekintve azoktól, amelyek tényleg javítják a szöveget, ahol némi, tehát ahol némi magyarázatra van szükség. Például a 29-es Garcia Perez kolléganő módosítása egy új jogi keretről beszél, amely tudatosítja a csender témáját. Nem tudom, mire gondol pontosan. Szerintem szükség lehetne arra, hogy magyarázza meg, hogy mit is ért ez alatt. Ugyanez vonatkozik a 40-es módosítóra, Kosta asszonytól származik. Abból indulok ki itt, hogy ez egy olyan téma, ami fordítási nehézségből adódik. Azt gondolom, tudom, Én legalábbis érzem, hogy mi is lehetne ez valójában, lehetne ez észszerű, csak nem elég világos, amit mond. A 42-es esetében ez teljesen ismeretlen a szándéka ennek a módosítanak, alacsony költségek költségű vagy ingyenes dolgokat kér, hogy egy, megállapítsunk egy hozzájárulási időszakot, befizetési időszakot, ez valami administratív intézkedésre utalhat, de szerintem minden bizonyal tisztázandó, hogy mire is gondol. Az 55-ös módosító, a bizonyítási teher kérdése. Brandner asszony vetette ezt fel azt kéri, hogy a bizonyítási teher legyen fordított. Ez már most is így van. Ha hogyha még egyszer kérjük, hogy fordítsák meg a bizonyítási terhet, akkor az áldozatnak, a diszkrimináció áldozatának kellene előállnia a bizonyítékkal. Egyéb módosítók is vannak, amelyek a nyugdíjakról beszélnek. Szeretném aláhúzni, hogy rosszul értik ezt. Tudnélik, nem az a célunk, hogy eh, egyenlő nyugdíjak szülessenek, ez lehetetlen. Ez nem lehet a célunk. Nincs ilyen cél. A 24-es és a 30-es módosító, az 55-ös is ide tartozik. Itt kérem a kollégáimat, nézzék meg ezt, nem sokára megszületik a nyugdíjjal foglalkozó fehér könyv, és az a helye ennek a módosítónak. Itt lehet módosítókkal előállni, ott kell a nyugdíjak kérdését megnézni, az az érzésem, hogy mi a gender gap, pay gap a fizetési különbségekkel foglalkozunk, és ha különbség van a nyugdíjakban, azzal is foglalkozni tudunk, de magával, a nyugdíj témájával mi nem foglalkozunk ebben a, az állásfoglalásban, a jelentésben, tehát örülnék, hogyha vissza tudnák vonni ezeket a módosítókat. Aztán vannak további módosítók is, amelyek észszerűek, csak szerintem új szöveget igényelnek. Van erre is példa. A 60, 61, a 80-as módosítókra gondolok konkrétan. Ebb, azt, vannak olyan módosítók, amelyek félreértésből adódnak, tehát a témát félreérték. A 41-es például az anyasági szabadság, szülési szabadság a 45-ös, ahol másfajta statisztikákat kérnek. Ez egyszerűen nem a mi területünk, nem a jelentés területe ez, témája ez. 47-es a fizetési egyenetlenségek az összes EU politikában témája. Hát ezt nem fogjuk tudni itt mi kezelni nem fogjuk tudni megvalósítani az egyenlő bérezést. A kollégáimat kérem, mi mindent elkövetünk, igyekezni fogunk kompromisszumokat találni. A jövő hét során, nem jövő hét, jövő hét zöld hét, az a Strasburgi héten majd, és eh, kérem az igen tisztelt kollégákat, akik árnyék előadók, hogy gondoljanak arra is, hogy mi a célunk. Nagyon kellemetlen lenne, nagyon rossz lenne, hogyha ezt a jelentést inkompetens jelentésként terjesztenénk elő. Ami nem tartozik ennek a hatájába, azt töröljék, kérem, vagy fogadják el, ha mi töröljük, mert nem lehet a célunk semmiképpen az, hogy olyas valamit terjesszünk elő, ami, amit egyszerűen lesöp, a bizottság aztán a szőnyeg alá söpör. És szeretnék néhány módosítót megmagyarázni, vagy magyarázzák meg a módosítókat, hogyha ezek nem elég világosak. Thompson asszonyhoz is fordulni fogok még azzal a kéréssel, hogy készítsen új szöveget néhány módosítóban. Jók a módosítók, szerintem csak nem egél, eléggé egyértelmű a szövegezés. Ez azt jelenti, hogy várom a vitát, és keressük közösen a kompromisszumokat. Köszönöm szépen. Most pedig át adom azoknak a szót, akik eh, még együttműködtek, tehát most elsőként Boszkurt asszonynak, utána Brandnernek. Um, yes, sir. Thank you very much. And, uh... Köszönöm szépen. Csatlakoznék Bauer asszony megközelítéséhez, hogy eh, igenis ragaszkodjunk itt eh, a nemek közötti egyenlőség alapú megközelítéshez Üdvözlöm ezt a megközelítést, és megpróbálunk majd eh, úgy szavazni a módosítókról, hogy eh, nem mindent tegyünk be ebben a jelentésben, ami máshol is elhelyezhető. De itt eh, a jogi keret képzi a munkán gerincét, és nálunk van a bizonyítás terhe. Esetleg tisztázhatná ezt még egyszer, tehát nem az a célunk, hogy valakinek igazolni kelljen, hogy kevesebbet kapott, hanem igenis a munkáltatónak kell bizonyítani, hogy azonos munkér azonos bért fizetett. De itt mindenképpen a jogi keretet szeretnénk erősíteni, de én nem akarok a szöveg lényegébe beleavatkozni, hiszen ez egy nagyon jól összeállított jelentés. Köszönöm szépen. Ovír asszony kap szót. Tänan, härra esimees. Minule meeldib proua Poweri raport. Köszönöm. Nekem tetszik a jelentés, és sok hozzáfűzni valóm nincsen módosítók tekintetében, hiszen nagyon konkrét jelentésről van szó és hogyha ezt a témát a szavazással lezárjuk, akkor reméljük, hogy elérhetjük céljainkat, és elkezelhető, hogy eljön majd az az idő, amikor az egyenlő bér mindenkinek kijár, ugyanazért a munkáért, és remélem, hogy a nőket nem fogják hátrányosan megkülönböztetni. Nincsenek eh, statisztikáink ebben a tekintetben számos tagállam nem gyűjt adatokat, nem gyűjt össze statisztikákat az én. Hazám is ide tartozik. Kiváló jelentésről van szó, éppen ezért csak két módosító jellegű megjegyzésem lenne. Az eh, egy egyik esetben a tagállamokat felszólítjuk, hogy a statisztikákat gyűjtsék és publikálják. De pillanatnyilag csak a bérekről, a díjazásokról vannak statisztikák. Hangsúlyoznunk kell azt is, hogy ha a béreket az adófizetők zsebéből fizetik, tehát közalkalmazottaknak, akkor ezek legyenek nyilvánosak. A legtöbb tagállamban nem nyilvánosak a közalkalmazottak bérei sem. Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz lenne fellépni az egyenlőtlen bérek ellen, hogyha nem tudjuk, hogy igazából mekkorák ezek a bérek, mekkorák a díjazások. Tehát bármit mondhatok, de még egyszer nagyon jó jelentésről van szó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor most uh, Szuber asszony kap szót. Brigáda, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Már, elnök úr, már számos esetben elmondtuk, hogy ez egy olyan téma, amely nagyon közel áll hozzánk, és nagyon fontos téma, néhány módosító javaslatot tettünk, és a jelentéstevő asszony úgy gondolja, hogy néhány módosítónak nincs ebben a jelentésben helye. Úgy gondoljuk, hogy fontos a jelenlegi statisztikákat aktualizálni, mert ezek igenis a gazdasági válsághoz kapcsolódnak, egyesek szerint nem, de azt hiszem, hogy nagyon fontos kihatása van a statisztikának vagyis a gazdasági életnek a statisztikára. Amikor azt mondjuk, hogy nagyon alacsony véreket kapnak a nők, hogy elbocsátják őket. Tehát egy ilyen típusú politikának mindenképpen egy gazdasági válságban kihatása van a bérekre, fizetésekre is. Tehát itt különböző módosítókat terjesztettünk be, de rámutatnék arra, hogy mi is a legfontosabb. Nem értek egyet azzal, hogy általában a munkaadók nem igazán érdekeltek a bérezésekben és a fizetésekben. Hát ők is tudják, nagyon jól tudják a munkaadók, hogy milyen problémáik vannak a, a nőknek, hogyha kevesebb bére, bért fizetést kapnak. Most, hogyha ö, egyforma fizetéseket adnának a férfiaknak és a nőknek, nagyon sok hasznot veszítenének. Azt hiszem, hogy kontrollra van szükség, ellenőrzésre van szükség, és szankciókra. A munkaadóknak is tudniuk kell mindezt, hogy esetleg szankcióval sújtják őket akkor, hogyha ö, diszkriminálnak. Olyan szankciókra van szükség, amelyek lehetővé teszik azt, hogy ö, mindenki számára megfelelően biztosítsák a megfelelő bérezést. Természetesen a megkülönböztetési politikát nem lehet elfogadni, és ezt mindenképpen alá kell húzni. Köszönöm szépen, Papadopoulou asszony kap szót. I would like to speak on Rita, Rita Thompson nevében beszélek, ma nem jött el a mai napon. Ő az árnyék előadó a szocialisták és demokraták frakciójából természetesen sajnálja, hogy nem tud jelen lenni, ezért arra kért, hogy röviden mutassam be a módosítóit. Először is köszönetet mond Baldasszonynak a kiváló munkáért, jelentésért, és aláhúzanak szükségességét, hogy az ajánlásokat végre kell hajtani ebből a jelentésből. Mindenek előtt, ami arra vonatkozik, hogy támogató intézkedéseket kell elfogadni a nők védelmében, annak érdekében, hogy lehetővé válják, hogy megfelelő munkák értékét is elismerjék. Ilyen módon el tudjuk dönteni, hogy diszkrimináció történik-e, vagy nem. Tömszen asszony számára fontos, hogy az egyenlő munkáért az egyenlő bér elvet el kell fogadni, és mindenképpen komolyan venni ilyen értelemben terjesztett elő módosítókat. A következő módosítókról van szó. A hármas számú módosító esetében a tagállamokat felszólítják, hogy kötelező jogok törvényeket foglal, fogadjanak el a bérkülönbségek megszüntetése érdekében. A szociális partnereknek, foglalkoztatóknak ebből kell kiindulni. Tehát egy kötelező törvényre van szükség. A négyes módosítóban Thompson asszony megállapítja, hogy a, a megfelelő, a jelenlegi stratégiák nem, nem elegendőek arra, hogy minimumra csökkenjen ez a különbség. Nagyon fontos, hogy meghatározzuk, hogy mit is jelent az, hogy egyenlő bért fizetünk, egyenlő értékű munkáért. Szükség van arra is, hogy biztosítsuk, hogy össze tudjuk hasonlítani a különböző szakszervezeteken átívelő munkákat. Aztán a hetes módosító, a hetes visel volt ez a téma, a nyolcadik módosító azt jav, hogy javasolja, hogy az összes cégre készítsenek statisztikákat, hogyha 30-nál több foglalkoztatottjuk van, nem 100, ne 100 legyen ez a szám, és megfelelő figyelmet kell fordítani a diszkriminatív bérkülönbségekre. A 9-es módosítóban úgy gondolja, hogy ha megmagyarázhatatlan különbségek vannak a statisztikák alapján, akkor elemzést kell végezni, és lépniük kell a munkáltatóknak, hogy ez megszűjön utoljára, de nem utolsó sorban talán a legfontosabb a 14-es módosító, amely megállapítja, hogy az egyenlő munkáját egyenlő bér elv azt jelenti, hogy a bizottság dolgozzon ki operatív és gyakorlatilag iránymutatást a tagállamok számára. Ez kritériumokat tartalmaz arra, hogy meg tudják állapítani a különböző munkák összehasonlítása során megtörténik az egyenlő fizetés. Ezen javaslatok alapján reméljük, hogy Bauer asszony figyelemet tudja, ez, ez, tudja venni ezeket, és ez kiváló eredményt hoz majd a jelentésben. García Pérez vasagút. García Pérez asszony. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Bauer asszonynak a jelentéséért. Gondolom, hogy ez egy nagyon jól sűrített jelentés, és az összes javaslatot figyelembe vette, több alkalommal volt már vita, eszmecsere, és én úgy gondolom, hogy nagyon hűen visszaadja a jelentés mind azt, amit javasoltunk, mind azt, amit kezdeményeztünk, mert szeretnénk mindenképpen megváltoztatni a helyzetet. Mert nagyon aggasztóak az adatok, a statisztikák, és azt látjuk, hogy még mindig nagyon nagy a különbség a bérezések között, és ez az utóbbi tíz évben stabilan így van. A jelentés foglalkozik természetesen a bizottság jelen javaslataival is. Most néhány konkrét javaslatom is lenne. Persze van, ami nem konkrétan kapcsolódik a bérpolitikához. Azt látjuk, hogy a férfiak és a nők közötti különbség a bérezés szintjén el- eltérő, és úgy tűnik, hogy a nők nem is vesznek korrekt módon részt a munkapiacon, és például nem veszik figyelembe azokat az éveket, amelyeket otthon töltöttek, amikor gyermeket neveltek, a családjukban éltek. Éppen ezért a nyugdíja, nyugdíjuk is sokkal alacsonyabb lesz, mint a férfiaké. Azt hiszem, hogy erre is rá kell mutatni a jelentésben. Aztán a gazdasági válságban, ami engem nagyon is aggaszt, az az, hogy a munka, munkával kapcsolatos normákat, normákon lazítottak számos országban az utóbbi időben, és én úgy gondolom, hogy ez egy regressziót jelent. Éppen ezért oda kell figyelni erre, tehát a munkához való joggal kapcsolatosan Spanyolországban és merültek fel problémák, itt a kollektív szerződésekre is kihat a munkanormák fellazítása. Éppen ezért én azt szeretném, hogy mindenképpen mutassunk rá arra, hogy mennyire fontos a kollektív tárgyalásokat továbbra is fenntartani, és még lesz majd eszmecserénk a jelentéstevővel, hogy meg, ellen, meg ö, tudjunk egyezni. Köszönöm. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság szeretne megjegyzést tenni ahhoz, amit hallottunk. Igen? Parancsol. Thank you very much. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapok arra, hogy hozzászóljak ehhez az Európai Bizottság részéről szeretnénk köszönetet mondani a raportőrnek az igen érdekes jelentésért, és nagyon folyamatos, nagyon alaposan kommentálja és vizsgálja a bérkülönbségeket, a fizetési különbségeket. Osztjuk azt, hogy mennyire fontos ez a vélemény, és a téma önmagában mennyire fontos az Európai Bizottság az öt prioritás közé kö, emeli a bérkülönbségeket a gender témájában, és éppen ezért a 2010-2015-ös stratégiának ez fontos része. A stratégiában egy sor tevékenység szerepel, amelyet szeretnénk átültetni a gyakorlatba annak érdekében, hogy csökkentsük a bérkülönbségeket most Európában. Nagyon fontos a jogalkotási terület egy fontos része azon eszközök sorában, amelyeket alkalmazni lehet, hogyha csökkenteni akarjuk a bérkülönbségeket. Egy fejlett, szofisztikált jogra van szükség, és ki, már egy ideje működik is ilyen az Európai Unióban ezen a területen. Nem akarok a részletekbe belemenni, de számos olyan aspektus, amelyeket itt megemlítettek, a bizottsági tagok, például a bizonyítási teher megfordítása, nos ez már konstans része ennek az eddig alkalmazott jognak. Természetesen további fejlesztést végig lehet gondolni, hogy ezt hogyan tudjuk javítani, folytatni, és a tárgyaló feleink irigyek néha ránk, hogy ilyen szintre jutottunk, amit már az elmúlt években sikerült elérni, és ez egy meglehetősen átfogó eredmény. Egyébként pedig természetesen a tagállamokkal együtt működünk abban, hogy végrehajtsák ezt a jogot, hogy teljes mértékben átültessék, és hogy tényleg alkalmazzák is a tagállami szinten. Egyéb iránt pedig azt is vizsgáljuk, hogy hogyan tudnánk előrevinni ezt a jogot. Jövő évben egy jelentést készítünk az irányel felvizsgálatáról ez a legfontosabb itt tartalmazza az egyenlő bérezéssel foglalkozó jognak, de ö, egyéb érdekes európai jogalkotási területeket is igyekszünk bevonni ebbe az összefüggésbe. Idén például a kollégáinkkal, a foglalkoztatási főigazgatósán dolgozó kollégákkal dolgozunk azon, hogy megnézzük a részmunkaidő következményeit a férfiak és nők közötti egyenlő fizetések vonatkozásában. Tehát valóban igyekszünk konzisztens módon alkalmazni ezt a jogot és együttműködni a tagállamokkal, de a bizottság meg van győződve arról, hogy nem elegendő az egyenlő bérézés foglalkozó jog önmagában, hogyha megnézzük ezeket a különbségeket, akkor megfelelő szakpolitikákra is szükség van a szakpolitikai területen is lépnünk kell, lépünk is egyébként, és ez elmúlt néhány évben itt számos dolog történt, hogy tudatosítsuk, hogy az ismereseteket terjesszük a gender pay gap kapcsolatban az egyenlő bérezés területén. Ezt mindenkinek figyelembe kell venni. Látni kell a mutatókat. Néhány évvel ezelőtt senki se élt ezekkel a statisztikákkal, senki se használta őket. Most már vannak statisztikák, amelyek eh, ahhoz vezetnek, hogy a tagállamokkal közös vagy egy nyelvet beszéljünk ebben a témában komoly tudatosító kampány folyt az elmúlt három évben, mind a 27 tagállamban reklámozás volt ezen a területen, partnerségi kapcsolatok a helyi szereplők bevonásával, nemzeti szintű fellépésekkel, websájtokat, honlapokat készítettünk az egyenlőbérzéssel kapcsolatban. Aztán az Egyenlőbérzés Európai Napja egy intézmény idén második alkalommal ö, csinálunk ilyet, és szeretnénk javítani is még ezt, továbbfejleszteni ezt az intézkedést, és mindenképpen szeretnénk jobban megértetni, hogy mit is jelent ez a gender pay gap, és a jelenségeket külön kiemelnénk, és rámutatnánk, hogy mennyire bonyolult, mennyire szertágazott terület ez, vagyis azt jelenti, hogy sokat szeretnénk tenni ezen a területen, van ennek jogi aspektusa, ezzel foglalkoznunk kell, de a szakpolitikai részét is aktívan kell vizsgálnunk, ezért nagyon hálásak vagyunk az említett jelentésért. Helyes irányba mutat, és rámutat a helyes pontokra, amelyeket meg kell nézni, és biztos, hogy a jövőben ez alapján fog dolgozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Vakerasszony. asszony, most de látok ott még egy felszólási igényt, parancsoljon. Igen, egészen röviden, mielőtt Baurasszony szót kap, tehát itt a 19-es cikket megváltoztattuk, itt a bizonyítás terhét. Azonban az esetek csökkenésével szerintem eh, még mindig olyan a megfogalmazás, hogy erősítenünk kell ezt a tendenciát. Tehát esetleg az enhance szót használhatnánk itt de itt számos eset van. Európában is szerintem a megfogalmazást egy picit erősebben is meg lehetne tennünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor végezetül Balrasszony kap ismét szót. Köszönöm szépen. Köszönöm az összes hozzászólást. Néhány rövid megjegyzésem lenne csupán. Úgy tűnik, hogy a bizonyítás terhe tekintetében még vannak differenciák. Van itt a jelen irányelven is egy horizontális megközelítés. Ovír asszony megjegyzéseire a következőt mondanám. Úgy vélem, hogy találunk rá megoldást, és gondoljunk arra, hogy az adatvédelem is fontos. Itt a személyadatokról van szó. És különféle hagyományok is, és különféle gyakorlatok léteznek a tagállamokban. Zuber asszony megjegyzését kommentálva elfelejtettem egy dolgot, és pedig a részmunkaidő kérdését. Meg voltam lepve, amikor azt mondta, hogy ezt a dolgot töröljük. Ezt javasolta a módosítójában. Tehát a részmunkaidőben dolgozó nők sokkal inkább szenvednek a díjazásban meglévő különbség. Tehát a, a részmunkaidős nők esetében kétszer nagyobb a fizetésbeli különbség. Tehát jó hír a bizottság részéről, hogy foglalkoznak az irányelvel. Tényleg örülök neki. Statisztikák, igen, van néhány problémánk, igen, tudom. Hogy is mondjam? Azzal a tényjel szemben, hogy 2010-es eh, különbségeket ismerünk a fizetésekről, tehát nem rendelkezünk átfogó adatokat, mert két tagállam nem szerepel az adatszolgáltatók között, tehát 2010 az utolsó, most pedig 2012 van. Tehát viszonylag késői adataink vannak. Ez pedig azt jelenti, hogy nem kapunk pontos tükörképet a válság következményeiről. Ezt sem szabadna elfelejtenünk. Hogyha most a különféle statisztikákra kérdezünk rá, ezek a statisztikák szerepelnek a különféle adatbázisokban, amelyeket az Eurostat gyűjtött össze. De most nézzük meg ezt a témát. Nagyon tetszik az a javaslat, hogy legyen egy gyakorlati kézikönyv. És itt emlékeztetnék a számítógépes programokra, amelyek képesek azonosítani a bérek közötti különbségeket. Ez is egy nagyon érdekes téma lehetne ebben az esetben. Brita Thompson's... Uh, uh, oh. Brita Thompson nincs itt. De mindenképpen szeretném tisztázni a módosítókat. Ha élhetek a lehetőséggel, akkor feltenék egy kérdést, hogy uh, mikor készül az a tanulmány, amelyet tavaly év végére ígértek, és amelynek a témája a férfiak és nők közötti eltérő díjazás. Tehát mikor lesz kész? A bizottság megválaszolja a kérdést. Igen, köszönöm. A Bauer asszony által említett tanulmány a irányelv módosított, újra fogalmazott anyagában szerepel majd, és nincsen konkrét dátum, hogy mikor kerül sor a jelentés publikálására, a háttéranyag kíséri majd. Köszönöm. Szeretnél átvenni a szót? Köszönöm kár, rossz hír. Rendben van. Akkor megtárgyaltuk ezt a kérdést is minden érintetnek. Köszönöm, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy a témáról április 24-én szavazunk, és a májusi plénum szavaz majd a kérdésről. Akkor áttérünk a következő pontra, ez a kilences. Ez pedig az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap szól, és Blinkevics Jute asszony a jelentéstevő, átadom a szót. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Igen, ténylegesen. Ez egy nagyon fontos javaslat, és azt hiszem, hogy az Európai Parlamentnek nagyon komolyan kell vennie ezt a javaslatot, mert a globalizáció és az európai globalizációs alkalmazkodási alap lényegében jellegét tekintve egy szolidaritási alap támogatja a ö, polgárainkat, amikor szükségük van rá, és természetesen a jelenlegi válságnak az egyik következménye, hogy sok esetben az emberek elvesztik az állásukat, és ők segítségre, támogatásra van szükségük. Harkin asszony a illetékes a LIBE részéről, pontosabban az Emplő részéről, és itt a, a, az Emplő és a FAM között még nincs meg a ö, megegyezés. A bizottság bevette a gazdákat is a globalizációs alkalmazkodási alapba, megvan a ö, kedvezményezettek listája már. Azt hiszem, hogy vannak olyan területek, amelyek meghaladják a mi bizottságunk illetékességét, és ezekkel nem is kellene foglalkoznunk. A 2014-2020-as évekre vonatkoztatva Ugye nekünk mindenképpen a gender equality, tehát a nemek közötti egyenlőség szempontjából kell vizsgálnunk a témát. Szeretném felhívni a figyelmet a következőkre. A különböző támogatási célok között van egy olyan rendelkezés, hogy a támogatás után egy évvel a kedvezményezetteknek 50%-ának állandó munkahelyekkel rendelkezniük. Ez egy nagyon fontos rendelkezés, elsősorban a nőkre vonatkoztatva, mert a nők sok esetben mindenféle okok miatt, családi okok miatt, karrier, kompatibilitás vagy más okok miatt részmunkaidőben dolgoznak inkább, nem pedig rendes munkaidőben, és ők szenvednek leginkább a különböző problémáktól. Aztán van egy pozitív dolog a bizottság javaslatában, nevezetesen, hogy a globalizációs alapnak a, az alapból finanszírozhatnak például gondozással kapcsolatos tevékenységet is. Ez nagyon fontos megint csak a nők számára, akiknek például kisgyermekük van, vagy éppen képesítést szereznek. Nagyon fontos az, hogy az alapból kaphassanak támogatást de azt hiszem, hogy ezt a részt sokkal jobban kellene megfogalmazni. Közös értelmezésre van szükség Európa szinten, és nem csak külön kell, nem csak a nőket kell külön venni, mert végül is férfiak is gondozhatnak gyermekeket a családon belül vagy ha éppen tanulnak, képesítést szereznek. Aztán az alapból lehetne támogatni azokat is, akiknek rövid távú szerződésük van. Sok esetben megint csak a nők, az ilyen munkavállalók, tehát akiknek rövid távú szerződéseik vannak. Én úgy gondolom, hogy javítani kellene a nemek közötti egyenlőséget érintő témákon, például a tízes cikre gondolok, itt a javaslat az, hogy vegyük be a nemek közötti egyenlőség elvét a támogatások elosztása esetében, és hogyha úgy tekintjük a gender equality mint egy fő irányvonalát e dokumentumnak, akkor a, az alap rendelkezéseit is mindenképpen e, ehhez kell igazítani. Egy meghatározási definíciós listát kell létrehozni arról, hogy mennyire fontos az egyenlő magatartás a férfiak és a nők irányába. Aztán a szubszidiáris szolgáltatási csomagot szintén lehetne támogatni ebből az alapból. Az egyik cikk azt mondja ki, hogy az alkalmazkodási alapból támogatni kellene az idősebbeket. A listára én azt javaslom, hogy vegyünk fel a nőket, és az, például a gyermeküket egyedül nevelő nőket, aztán azokat, akik munkát keresnek, jobban kellene a gyakorlatban érvényesíteni a gender equality-t. Meg kell határozni a megfelelő kritériumokat. Aztán, ami a dátumot illeti, utalni kellene a dátumokra is, milyen típusú szolgáltatásokat lehet biztosítani például idősebb személyek számára. Erről nem igazán szól a bizottság javaslata, aztán továbbá meg kell erősíteni a nemek közötti egyenlőség témáját a jelentésben. és a támogatás szintjén is, amelyet az alapból lehet megvalósítani. A különböző adatokat szintén csoportosítani kell, ami az értékelést illeti, az ellenőrzést, a monitoringot illeti. Tehát itt is mindenképpen utalni kell a különböző minőségi témákra és az árnyékjelentéstevőkkel is együttműködöm, annak érdekében, hogy jobb legyen ez a jelentés. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen. Folytatjuk a felszólalók listát, Bauer asszony, és utána Cornélis asszony kap szót. Köszönöm szépen a szót, nagyon rövid megjegyzést szeretnék tenni. Uh, tegnap volt egy eszmecsere a, a foglalkoztatásügyi bizottságban. Teljesen nyilvánvaló egy dolog, hogy a, a globalizációs alap jövője az nagyon bizonytalan. A döntő része az a mezőgazdaság szanálására szolgál, az elképzelések szerint, és ha tartani akarja a bizottság azt az elképzelést, ami idáig volt, hogy 500 ember kellett, hogy érintsen a globalizációs folyamat következtében eh, a vállalatok eh, bezárása, akkor eh, igazából nem nagyon sokat fogunk tudni tenni azokon a területeken, amit Blinkevics Jőté asszony említett. Én úgy gondolom, hogy a, az adott körülmények közt, amikor nem világos, hogy mi lesz ennek a globalizációs alapnak a jövője, valóban egy nagyon pragmatikus, rövid, rövid állásfoglalást kellene itt a bizottságnak elfogadni, csak a leglényegesebb pontokra szorítkozva. Mert fölöslegesen fogunk belemenni olyan, olyan témákba, amik végső soron, végső soron ö, ö, teljesen, teljesen ö, mellékesek lesznek, vagy, vagy nem fogják figyelembe venni őket. Egy dolog világos, hogy ez a globalizációs alap, ez egy pótlólagos forrás, és nem lehet teljes mértékben olyan célokra használni, mint a szociális alapot. Tehát csak ott, ahol a szociális alap hatálya befejeződik, onnan jön a globalizációs alap, és ezt szerintem mindenképpen észben kell tartanunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Cornelissen asszony, utána Ovír asszony kap szót. Köszönöm. Bauer asszony is említette, hogy az egyik fő vita a globalizációs alapok esetében arra vonatkozik, hogy a mezőgazdasági termelők bekerülnek, vagy ne. Óriási viták vannak az EMPL és az Agri bizottságok között is. És én inkább az EMPL mellé húzok, de hát a másik nézet sem tragédia. Úgy gondolom, hogy remélem, hogy az eredmény az lesz, hogy a termelők kapnak a közös agrárpolitikában valamilyen megfelelhető eszközt, és így kikerülhetnek az, a globalizációs alapból. De mindenképpen valamit kell nekik juttatni, és addig pedig folytatjuk a munkát. A Európai a globalizációs alap munkacsoportban dolgozunk, és mindig is Bauer asszonyjal, és mindig is kérjük az információkat a gender aspektusokról, de nagyon nehéz. Most egy picit többet kapunk, de általában nem, nem látunk olyan akaratot, hogy támogassanak minket ebben. A nők száma, akik profitáltak az alapból, növekedett Viszont ez egy szomorú hír, hiszen ez azt jelenti, hogy a cégek csődbe jutnak, főleg a gépjárműiparban, de más ipari szektort is említhetnék. A válság most az összes további szektorra is kiterjedt, ahol a nőket foglalkoztatják. Tehát az biztos, hogy egy kicsit kiegyenlítődött a helyzet a válságban. Két javaslatom lenne. Az egyik, mondjuk úgy néz neki, hogyha egy nagy cég csődbe jut, akkor mondjuk a tisztító cég, vagy a élelmiszer szállító is mondjuk ezek is tönkre mennek, akkor ezeken a területeken általában nagyon sok a nő érint. Nagyon sok nő érintett. Tehát az ellátó lánc ne tartozzon bele, de jó lenne, hogyha a FAM részéről mégis javasolnánk, hogy felvegyük. Egy másik javaslat, elfelejtettem, de az írásbeli anyagomban majd meglátják. Köszönöm szépen! nyilván korábban vagy előbb-utóbb megtaláljuk. Akkor Ovírasszony kap szót, utána Szubrasszony. Köszönöm. Egy rövid megjegyzésem lenne. Elvesztettem a hangomat sajnos. Nyilvánvaló, hogy a jövő jövőt nem látjuk előre. És nagyon jó, hogy erről a témáról itt most tárgyalunk. Örülök, hogy a gender szempontokat is felvettünk egy olyan dokumentumba, amely a pénzről szól. Tudjuk, hogy a nők sebezhetőbbek, a nők kitettebbek, a válság alatt pedig rendre azt tapasztaljuk, hogy a nőknek kell a gyermekekkel foglalkozniuk, és őket rekesztik ki elsősorban a munkaerőpiacról, és pedig azért, mert a gyermekekkel foglalkoznak. Az előadó javaslatai nagyon jók, és remélem, hogy a tagjaink még további módosítókat nyújtanak be. Nagyon jó az, hogy amikor a pénz elosztásra kerül, akkor ez téma legyen. Senki sem kért forrásokat az Európai Globalizációs Alapból, pedig nem egyszerű a gazdasági helyzet. Az összes ország gazdasági nehézségekkel küzdik. Nem tudom, hogy mi legyen a recept, nincsen kész megoldásom, de el kellene gondolkodnunk azon, hogy az alap lehetőségei hogyan jutnak lejjebb, tehát ne kormány szintig, hanem hogyan érhetnek el például vállalatokat. Vannak olyan országok, ahol 4%-os a munkanélküliség, vannak olyan országok, ahol 10. De a vállalatok nem tudják, hogy hogyan éljenek a globalizációs alappal. Főleg a KKV-k kerültek itt elfelejtésre, és nagyon sok nő dolgozik az érintett KKV-knél. Úgy gondolom, hogy sikeresek leszünk a javaslatainkkal, és remélem, hogy a plenáris is elfogadja képzeléseinket. Cornélisztán azt önök eszébe jutott, amit az előbb mondani akart? Parancsoljon. Igen, eszembe jutott. Nagyon rövid leszek. Ez egy nagyon rövid pont természetesen. Itt a finanszírozása, a gyerek nevelés finanszírozása hogyha a gyerekek iskolába járnak, és itt ezt is vizsgálni kéne. Úgy gondolom, hogy nem eléggé használják ezt a lehetőséget. Valahogy az intézkedések között ezt figyelembe kéne venni. Tak, a dolgolóra tényleg. Köszönöm szépen, akkor most Szuber asszony kapszol. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is engedjék meg, hogy elmondjam, hogy egyetértünk azokkal a gondolatokkal, amelyeket a jelentéstevő asszony kidolgozott a jelentésében, de azért szeretném pontosítani a mi állásfoglalásunkat az alappal kapcsolatosan már csak azért is, mert ha megnézzük, hogy mi is történik a valóságban, akkor, akkor a helyzet felháborító. Mert a, ezzel az alappal kapcsolatosan mindig azt mondtuk, hogy az lenne az ideális, hogy fellépjünk a munkanélküliség ellen. Tehát ne kompenzáljunk, hanem feljé lépjünk és harcoljunk a munkanélküliség elleni ö, politikák ellen. Tehát ugyanis a munkanélküliség mm, ellentétes a jog, jogokkal. Ez egy teljesen skizofrén politika, amelyet az EU próbál megvalósítani. Például Porti- Portugáliában teljesen konkrétan ugye azt látjuk, hogy az Európai Unió finanszírozza, és az IMF finanszírozza, támogatja a Portugáliát minden területen. És a a don- donorok azt mondják, hogy a kormánynak kell megoldania a ö, problémákat a munkahelyeken. Na most, hát leginkább a nőket érinti ez a gazdasági váltás. A nőket mindenképpen védeni kell, támogatni kell őket a jogszabályok módosítása, például a munkajoggal kapcsolatos jogszabályok módosítása fontos, hogy sokkal könnyebben juthassanak munkához a nők. De sokan azt mondják, hogy azért bocsátják el őket, mert nem a képességüknek megfelelő a munka lehetőség és itt elsősorban a nők vannak megint csak érintve, mert azt mondják, hogy hogy ők azok, akiknek nincs meg a megfelelő képesítése egy adott feladat elvégzésére. És akkor azt mondjuk, jó, akkor kompenzációt kapjanak a nők, a, akkor, ha munkanélküli, munkanélküliek ebben a gazdasági válságban. Jó, bizonyos dolgokkal egyetértek természetesen, jelentéstevő asszony, nevezetesen, hogy biztosítani kell a nők és a férfiak közötti egyenlőséget, de felháborító azt látni, hogy olyan politikákat próbálunk végrehajtatni, amelyek negatívan hatnak a nőkre, és aztán enyhíteni próbálnak a sorsukon. Nagyon szépen köszönöm nincsen a bizottság részéről itt senki. Tehát akkor visszaadom a szót az előadónak, Blinkivics Júti asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindenkinek, minden kollégának, eh, aki felszólalt a témát illetően, Bauer asszonynak és a többieknek. Egyetértek önökkel abban, hogy mindidáig nem volt semmiféle bizonyosságunk az EG alap EG a jövőjével kapcsolatosan. Két ok miatt. Az egyik ok az az, hogy a, javas, a bizottság azt javasolta, ö, javaslata miatt a mezőgazdasági területeken nagyon ö, máshogy reagálták le a, ezt a javaslatot. Én úgy gondolom, hogy most egy vélemény van kialakulóban azzal kapcsolatosan, hogyha valaki a mezőgazdasági ágazatban el, e, el el, hogy szenvedje a gazdasági válságot, akkor neki is támogatást kell élveznie az alapból. Tehát mások pedig azt mondják, hogy nem és itt van a vélemény különbség. E témát illetően most már nagyon régen folyik a vita. Egy másik dolgot is szeretnék aláhúzni egyes tagállamokban. Az a vélemény, hogy nem igazán világos, hogy egy külön globalizációs alapra van szükség, vagy nem. Azt hiszem, hogy Bauer asszony mondta azt, hogy ez egy úgymond kiegészítő alap, vagy pót alap az Európai Szociális Alap mellett. De hogyha a mi szakbizottságunk szempontjából vizsgáljuk a helyzetet, akkor azt látjuk, hogy számukra ez semmiféle akadályt nem jelent, és mi elmondhatjuk a véleményünket a nemek közötti egyenlőség témájában. Most mellesleg, hogy a gazdák nak ugyanazek lesznek a jogaik, vagy pedig más feltételek mellett kapnak támogatást. Ez független a, a nemek közötti egyenlőség témájától. Ami Cornelizet illeti, nagyon érdekes javaslatokat hallottunk, és egyetértek azzal, hogy még világosabban fogalmazhatjuk meg a szöveget. Na most, hogyha nem volt elég világos a az információk terén. Nagyon nehéz természetesen az összes információt begyűjteni, és minden egyes tagállamtól külön kellene bekérni az adatokat. Természetesen vannak olyan ágazatok, a, amelyek, amelyekben sokkal több a nő, mint más ágazatokban. Például az én országomban, Litvániában a textiliparban nagyon sok nőt alkalmaznak, és vannak olyan ágazatok, ahol több a férfi, de ott is támogatásra van szükség. Tehát mind a férfiakat, mind a nőket támogatni kell, és természetesen az információkra szükség van, ami a gyermekgondozást, ápolást illeti. Ugye arról is szó van, hogy ezt az alapot fel lehet használni abban az esetben is, hogyha egy férfi vagy egy nő ott hagyja az állását, és a gyermekét gondozza, neveli. Aztán itt nem csak a gyermekekről van szó, hanem beszélni kellene a fogyatékossággal élőkről, az idősebb személyekről. Ovir kolléganőnek azt mondanám, hogy igen, vannak olyan ritka esetek, amikor bizonyos okok miatt a tagállamokban nem alkalmazzák nem alkalmazzák ezt a globalizációs alkalmazkodási alapot. Sok esetben egész egyszerűen információs hiányosságok miatt a kkv esetében sokan egész egyszerűen nem tudják, hogy hogyan lehet hozzáférni ezekhez a lehetőségekhez, vagy maguk a tagállamok, a illetékes hatóságok, amelyeknek eh, az információkat eh, terjeszteni kellene. Nem teszik meg. Tehát ne legyenek lusták, és igenis tegyenek erőfeszítéseket, és eh, a dokumentumok alapján természetesen forduljanak az alaphoz. A hozzáférhetőséget növelni kell, erősíteni kell, és tudni kell azt, hogy milyen összegű támogatást élvezhetnek ebből az alapból. Szuver asszony kérdésére egyet értek, de nem igazán tudom, hogy amit kérdezett, az ebbe a hatáskörbe tartozik-e a munkahelyi elbocsátások esetére vonatkoztatva egyetértek, hogy az európai struktúrális alapot, vagy a szociális alapot, vagy ezt az alkalmazkodási alapot fel lehet használni abban az esetben, hogyha már valaki elvesztette az állását. De nem biztosítjuk megfelelő módon a lehetőséget, hogy, hogy az ilyen típusú hogy, hogy ne bocsássák el az embereket. Tehát, hogy elkerüljük az ilyen típusú fellépéseket. beruházásokra van szükség, befektetésre van szükség a képzés terén, a munkáltatók számára, hogy a munkavállalók is alkalmazkodni tudjanak az új helyzethez, és ne kelljen őket elbocsátani, mert ez pszichológiai és gazdasági traumát okoz számukra. Köszönöm szépen még egyszer a javaslatokat. Együtt fogunk működni, és egy jó véleményt fogunk kialakítani. Annak ellenére, hogy ez a téma hát elég problematikus, de sikert fogunk elérni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e a bizottság részéről valaki, aki fel szeretne szólalni? Nem tudom, hogy szeretnének-e szólni a bizottság részéről. Igen, uram, köszönöm szépen. Jó napot kívánok, és elnézést kérek a késésért. Jean-François Lebrun vagyok, a Európai Globalizációs Alkalmazási Alappal foglalkozom a főigazgatóságon, mellesleg tegnap az EMPL szakbizottságban és az Intában is már volt szó erről a témáról. Azt hiszem, hogy fontos emlékeztetni arra, mellesleg önök ezt meg is tették, hogy az egyenlőség kérdése, a nemek közötti egyenlőség kérdése és a nők és a férfiak száma akik eh, élvezik eh, a támogatást ebből az alapból, eh, a különböző ipar ágazatoktól függ. Szó volt a textiliparról, ugye ez egy nagyon fontos ágazat, ahol sok a nő, például azonban a gépkocsipar, vagy a gépesített területeken általában sokkal több a az építőiparban is sokkal több a férfi. Tehát az ágazatokat próbáljuk meg támogatni. Arra is szeretnék emlékeztetni, hogy ez a támogatás, amely aktív tevékenységet támogat a munkaerőpiacon, mm, annak érdekében például, hogy egy munkavállaló új munka e, helyet találhasson a munkaerőpiacon, aztán e, támogatjuk a nő, nőket, az idős személyeket, nőket, akik otthon nevelik a gyermeküket, azokat, akiket elbocsátanak. Tehát ezek olyan lehet területek, ahol nagyon sok a lehetőség, és mellesleg nemzeti szinten új intézkedéseket lehet bevezetni, támogatjuk ezáltal az innovációt is. Persze nemzeti szinten is vannak kötelezettségek, ugye vannak, vannak a régiók fejlesztés, van a régiók fejlesztése, és itt az Európai Szociális Alap is érintve van. Abban az esetben, hogyha egy munkavállalót elbocsátanak, fontos számára biztosítani például az átképzést, az oktatást, és ezáltal esetleg nem bocsátják el. Az Európai Szociális Alap ad támogatást ezeken a, ezekben az esetekben. Azt is alá kell húzni, hogy ebben, ennek az alapnak az egyik fő célja, hogy személyre szabott szolgáltatásokat nyújtson és ezáltal személyre szólóan lehet támogatni az egyes munkavállalókat képzésüktől függően, diplomától függően, és ez egy nagyon fontos elem. Melesleg a gyakorlatban is ezt próbáljuk megvalósítani. Azokat segítjük inkább, akiknek nehezebb új munkahelyeket találni szóltak a kis- és középvállalkozásokról. Ez az alap nyitott a KKV-k számára is. Ez az alapot néhány éve még nem igazán ismerték, de a válsághelyzet, a pénzügy és a gazdasági válsághelyzet kapcsán sokkal többben próbálnak meg támogatáshoz jutni, és az alap is egyre inkább ismertebb és kiegészíti a nemzeti eszközöket, más európai eszközöket úgy szintén. Vannak olyan állam, tagállamok, amelyek ellen, ellen, ellenállnak az új jogszabályoknak, és egész egyszerűen nem akarnak semmiféle hozzáfért hetést ezen alaphoz. Ami a gazdák, a mezőgazdák kérdését illeti, nem szabad elfelejteni azt, hogy az hogy az új rendelet és jogszabályok nagyon nyitottak a gazdák felé, a részmunkaidőben dolgozó mezőgazdák felé, a, az átmeneti szerződéssel rendelkező gazdák felé is nagyon nyitott. Ez az alap. Mind a férfiak, mind a nők Európában a globalizáció miatt nagyon nagy változásokon mentek át. A gazdasági válság, más típusú válságok is kihatottak a férfiakra és a nőkre. Ezeket mindig figyelembe kell venni. Ismétlem azt is, hogy ez egy olyan alap, amely a szolidaritáson alapszik. Nem minden ö, átstruktúrálási ö, tevékenységben veszünk részt, néhány fontos esetben igen, akkor, amikor a szolidaritásnak létjogosultsága van. Ugye a globalizáció az ilyen elem, mert itt mindenki számára biztosítani kell a hozzáadott érték megvalósítását. A szolidaritás fontos és alapvető az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lebrun úr. tehát az árnyék rád esik. Ez azt jelenti, hogy nagyon jól dolgoztunk itt a délelőtt is, látjuk, hogy ez az utolsó pont, és nagyon jól lezártuk, tehát későn kezdtük, de sikerült még megfelelő időben mindent lezárnunk. Blinkevics Jute asszony, nem tudom, hogy van-e kérdése? Nincsen nincs a bizottsághoz kérésre, akkor ebben az esetben ezt a pontot lezárjuk, és csak annyit szeretnék mondani, hogy a módosítók benyújtásának határideje április 30-a 12 óra, és a bizottságunk május 30-án fog szavazni, az EMPL pedig június 21-én, és akkor ezt a pontot le is zárhatjuk. Ezt a megbeszélést akkor lezárjuk, és 16 óra 15-kor folytatjuk, de a koordinátorok 15 órára ide jönnek. Tehát a bizottság 16 óra 15-kor, és most jó itt vagyok, kívánok!